tagállamok, az EU mindenképpen a tagállamok oldalán el ezen kötelezettségei teljesítése közben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és a következő napirendi pont Wikström asszony jelentése a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog Róma 2. Wikström asszony kap szót először négy percben. Proedre. Jag vill börja med att... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni először is Diana Wallis kollégának a munkáját, mert ő kezdte el ezt a munkát, mielőtt távozott a parlamentből. Érdekes volt számomra átvenni ezt a témát, és sokat tanultam erről a dologról. Köszönöm a az árnyék előadók konstruktív munkáját megpróbáltuk a lehető legokosabb módon megoldani ezt a problémát. Az ő hozzájárulásuk mind szerepel a jelentésben, és egyhangú támogatást kapott a jelentés az, Euró, az illetékes bizottságban. Miért olyan fontos ez a téma. Nos, azért, mert a rágalmazások nemzetközi ügyé váltak. Ma Európa napja van, és tudjuk azt is, hogy egyre inkább összefor Európa, egyre többet utaznak az európai polgárok egyik országból a másikba, vagy élnek rokonaik más tagállamban. Az Egyesült Európa létrehozása egy olyan folyamat, amelyet mindannyian üdvözölhetünk. Ugyanakkor a jelenlegi körülmények között a média eh, egyre eh, inkább eh, hajlik arra, hogy legapróbb részletekben is jelentse az emberek életét, illetve arról beszámoljon, és megcélozzon olyan országokat, és olyan, olyan országokat, a, amelyekben egyébként nem jelenik meg. Ennek következtében nemzetközi rágalmazási ügyek is kiszoktak eh, pattanni. Amikor egy ilyen jogvita keletkezik, el kell dönteni, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni a jogvita rendezésére. Hogyha ezek a nemzetközi jogviták eh, megfelelő kezelést eh, kell, hogy nyerjenek, akkor a Róma 2 rendeletben meg kell emlékezni ezekről az ügyekről. Van, létezik a fórum shopping jelensége, amely arról szól, hogy az emberek ott indítanak pert, ahol, abban az országban, ahol leginkább felperes barát a jogrendszer. Ez persze nem túl jó dolog. Minden jogterületen megpróbáljuk korlátozni a fórum shopping jelent jelenségét. 2005-ben tárgyalták először a Róma 2 rendeletet, és annak idején a parlamentben széles körű támogatást kapott az akkori megoldás. Sajnálatos módon e, Később a tanács ezt nem támogatta, és az ügy azóta a levegőben lóg. Szerintünk ideje van végre jogbiztonságot teremteni, hogy tudják az érintettek, mire számíthatnak. A kiszámíthatóság volt ugyanis az egyik legfontosabb célkitűzése ennek a munkának, amelynek most a végéhez érkezünk, ugyanis egy társadalom és jogrendszer nem működhet kiszámíthatóság nélkül, tudni kell, hogy mire számíthatunk. Mi a jogi bizottságban ebből indultunk ki, illetve a parlament 2005-ös álláspontjából. alkalmaztunk egy sor módosítást, amelyek célja az volt, hogy eh, világosabbak legyenek a szabályok, tehát eh, figyelembe vettük eh, a szokásos tartózkodási hely elvét, illetve az, orszá, az adott média esetében pedig a szerkesztői ellenőrzés helyszínét. Általában a szokásos tartózkodási hely az az, ahol a személy életvitelszerűen lakik. Az adott személynek joga van ahhoz, hogy tudja, hogy mire számíthat. Azt viszont nem várhatjuk el, hogy mindenki tudja, mindenki ismeri az összes tagállam jogát. Az elveket kell tehát tisztába tenni. Vannak alapvető jogaink és a tagállamok feladata az, hogy ezeket a szabadságjogokat garantálják és kiegyensúlyozzák. Az Európai Bizottság reméljük, hogy élni fog ezekkel a javaslatokkal, és tájékoztat bennünket arról, hogy mit kíván velük tenni. Remélhetőleg akár még ma este is hallunk arról, hogy mik a céljai az Európai Bizottságnak. Köszönöm az Európai Bizottság, Bizottság nevében, de Güchtúr kap szót. Köszönöm elnök, assz, elnök úr, és köszönöm Wikström asszony jelentését is, amely a Római 2 rendelet, Róma 2 rendeletről szól. Reding kollégám az önök ajánlását alaposan meg fogja fontolni. Eh, arról szólnak a javaslatok, hogy a rágalmazásokkal kapcsolatos szabályok kerüljenek eh, bele a Róma 2 rendeletbe, eh, jelenleg nem tartoznak oda, mert amikor a Róma 2-t meghoztuk, sajnálatos módon nem sikerült kompromisszumra jutni az Európai Bizottságnak és az, az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. 2010-ben az Európai Bizottság kiadott egy jelentést, amely eh, arról szólt, hogy minimum harmonizációra van szükség a eh, tételes jogban. Az Európai Bizottság továbbra is eh, híve a szabadságjogoknak, a sajtó szabadságnak, ugyanakkor ezt ki kell egyensúlyozni a személyhez fűződő jogokkal. Ugyanakkor a tehát az alapvető jogokat garantálni kell, ugyanúgy, ahogy garantálni kell a magánélet védelmét, illetve a személyhez fűződő jogokat. Ezt a két jogot kell tehát kiegyenlítenünk, és ennek fényében fogja az Európai Bizottság megfontolni az önök javaslatait, és fogja eldönteni, hogy a bizottság szerint mi a teendő, amikor a felülvizsgálat után 2013-ban a módosítási javaslatait megteszi. Hello. Köszönöm, biztos úr, nem látom Galó asszonyt a teremben, tehát áttérünk a következő felszólalóra. Az EFKO-nak adok szót két percben. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselőtársak. Azok a változások, amelyeket Wikström asszony javasol jelentésében, nagyon fontosak. Személy szerint számomra is két oknál fogva. Azért, mert én voltam a szerzője annak a jelentésnek, amely Brüsszel egyessel foglalkozott, és jól ismerem ezeket a tényeket, meg azt, hogy mennyire fontos jogbiztonság ahhoz, hogy világos jogszabályok alapján lehessen rendezni adott vitás eseteket. Aztán, mint volt újságíró is, aki nagyon sokáig dolgoztam a lengyel televíziónál, nagyon érzékeny vagyok ezekre a kérdésekre. Egyrészt a szólásszabadság és a médiaszabadság kérdésére, egyrészt, másrészt a felelős újságírás fontosságáról is tudásom van, arról milyen fontos, hogy az adekvát, megfelelő és valóságos információ tájékoztatás jogai megvalósulnak. Ugyanakkor nem tudjuk most, hogy például a rágalmaz esetén pontosan melyik jogszabály alkalmazandó. Egy olyan időszakban, ahol mindenki internetet használ, és rengeteg információ forog az interneten, kerül sugárzásra, nagyon könnyű az, az egyszerűbb utat választani a, a bíróság választása, vagy a fórum shopping tekintetében. Szerintem ez a, jogszabály jó, jó egyensúlyt teremt a, a, a médiumok szabadsága kérdésében is, meg a, a panasztosok, illetve felperesek jogainak kérdésében is. És abban is, hogy a joghézagokat, a Róma, római kettes által megnyitott joghézagokat is kezel, kezeli. Ezért várom, hogy a bizottság jövőre még jövő vasatot, ezt majd az asztalra. Eh, Köszönöm szépen. Következőként Baldassare úr kap két percben. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok Wikström kollégának végzett munkájáért és a jelentés kiváló minőségéért, valamint az elért kompromisszumokért. Ez a jelentés célja az, hogy lehetővé tegyünk egy hiányosság megszüntetését, amely nagyon súlyos és nyilvánvaló. A Róma, Róma 2 rendeletben megjelenik a hiánya az alkalmazandó jognak a szerződésen kívüli kötelmek esetén, hogyha a személyes, személyi, személyes jogok és a magánélethez való jog megsértésére kerülne sor. Itt jelentős kihatásokról van szó az internethez való hozzáférés esetén, az ott közétett tartalmak kapcsán, a szociális hálózatok, blogokban közétett tartalmak esetében. Éppen ezért meg kell könnyíteni a bírósághoz való fordulást és a belső piac biztonságos működését, és megfelelő egyensúlyt kell elérni a véleménynyilvánítás szabadsága és a magánélethez való jog között. E tekintetben teljes mértékben osztom azt, hogy mennyire sürgős, ahogyan a jelentés is kiemeli, hogy kiigazítsuk a Roma, Róma 2 rendeletet, és támogatom azt, hogy hozunk létre egy központot, amely önkéntes vitarendezési központként működne határokon átnyúló ügyekben, hogyha a személyi jogok és a magánélethez való jog megsértésre kerülnek a bírósági költségek megállapítása esetén az önkéntes vitarendezési központhoz való fordulás sokkal kevésbé költséges, és ez kettős igénynek felelne meg, egyrésztről lehetővé tenni a saját jogok védelmét, és a saját hírnév védelmét, ugyanakkor biztosítaná a a szabadságát is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólaló szintén olasz, Skurio úr két percben. Köszönöm, elnök úr. Nyilvánvalóan olaszként rendkívül nagy figyelemmel fordulunk ezen téma felé. Köszönetet mondok a jelentéstevő asszonynak végzett munkájáért és a bizottságnak az illetően, amit elmondott, illetve amire utalt, ezen záradék kapcsán, amely a rágalmazáshoz kapcsolódik. Ez egy fontos téma, mert a jelentéstevő meg tudta találni a helyes egyensúlyt a személyes jogok, a magánélet védelmihez való jog, ugyanakkor a jogbiztonság között. Túlságosan gyakran fordulnak elő rágalmazási esetek, annak köszönhetően is, hogy az új technológiákhoz nagyon könnyű hozzáférni, mint például az internethez, és így sajnos nagyon sokszor előfordul a magánélet védelmez való jog megsértése. Egy olyan központ létrehozása, amely megoldhatná ezeket az eseteket, illetve vitarendezési fórumként működhetne. Nos, azt hiszem, hogy ez egy önkéntes döntés kell, hogy legyen, és egy olyan döntés az, amelyre valamennyien vártunk. Érdeklődéssel várom, hogy a bizottság a jövőben hogyan, akarja, hogyan akar majd beszámolni erről a témáról, mert egyelőre nagyon sok dolog maradt még függőben. E. Köszönöm. Valaki részt akar venni a KSDI-ban? Igen, tessék asszonyom. Öné a szó, asszonyom. Jó, köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, nagyszerű történetet zárunk, amelyről számot adott több képviselőtársam, és fontos, hogy egy központi intézmény hozzon megoldást ezekben a kérdésekben, meghatározva, hogy mely joghatóság és melyik jogi keret, melyik tagállam joghatósága érvényes egy-egy média vita vagy jogvita esetében. Szerintem kiváló munkát végzett a jelentéstevő. Kár, hogy nem jelentkeztek többen hozzászólásra ebben a témában. Valószínűleg azért nem, mert elég egyöntetű támogatást élvez a jelentés. Az Európai Parlament jó hírt közölhet, ennek én is örülök. Σας παρακαλώ απαγορεύονται τα, οι επιφημίες, τα χειροκροτήματα. Ön is tudja, hogy nincsen jogunk itt, nincsen joguk tapsolni, vagy közbeszólni. De Güktúr kap szót a bizottság részéről. Um, and dear colleagues, fundamental right... Köszönöm, kedves kollégák, nyilvánvaló, hogy az alapvető jogok rendkívül fontosak, és ezeket be kell tartatni. Mindannyian hiszünk a szólásszabadságban, és abban is hiszünk, hogy senkinek a magánéletét nem szabad megsérteni. Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament állásfoglalását, és jövőre pedig jelentést fog, illetve közleményt fog kérni ebben a témában, megfontolva az Európai Parlament véleményét és konzultálva az érdekeltekkel. Köszönöm, biztos úr. Most pedig megadom a szót Wikström asszonynak két perc. Ja, sára kollégor, a bestahár komissionár. Biztos úr. Köszönöm ezt a, az érdekes, ám igen rövid vitát itt a, plenárisom. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban tavaly tavasszal elég drámai fejleményeket láthattunk, úgyhogy én itt is most egy drámai vitára számítottam, de aztán a végén egyhangulan elfogadtuk ezt a jelentést az illetékes bizottságban, és azt remélem, hogy a szavazás is ennek megfelelően fog alakulni holnap. Ahogy itt valaki mondta, valóban itt egyensúlyteremtésről van szó, a szólásszabadságot, a sajtószabadságot kell kiegyensúlyoznunk azzal az igényel, hogy a magánélet megfelelő védelmet élvezzen, illetve a személyhez fűződő jogokat mindenki tiszteletben tartsa. Vivian Redding asszonyjal én már konzel, konzultáltam ebben a témában, és remélem, hogy majd eljön a parlamentbe konkrét javaslattal. Azt remélem, hogy ehhez nagyon sok munkát nem kell végeznie, mert szerintem elég jó javaslatot tettünk le az asztalára. Bízva a jövőben, és abban, hogy meg tudjuk adni a polgárainknak azt, amire szerintünk itt ezen a területen szükség van, és el tudjuk hárítani ezt a joghézagot, és ennek megfelelően kiegyensúlyozzuk a mozgás szabadságát, illetve a magánélethez való jogot. Köszönöm. A vitát lezárom, kedves kollégák. Holnap lesz a szavazás 11 óra 30-tól. A következő napirendi pontunk Rinaldi úr jelentése az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után.